Hello everyone! Üdvözlök mindenkit! Megnyitjuk a délutáni eszmecserét. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy üdvözölhetem Beate Hartinger Klein asszonyt, az osztrák munkaügyi, szociális, egészségügyi és fogyasztóvédelmi minisztert. Ausztriának minden jót kívánok. A harmadik ö, osztrák elnökséghez, 80 és 2006-ban voltak elnökök, a tanácselnökei. Sok sikert kívánok az elkövetkező hat hónaphoz. Az elnökség gük pont az európai választások előtti fél évre esett, nagy kihívás lezárni a sok dossziét. Mi pedig ígéretet teszünk arra, hogy megpróbáljuk lezárni ezeket, hogy sikeresek legyünk. A mai napon is látjuk a kihívásokat. Mr. Asszony, nem csak az ön portfóliájában, hanem a környezeti és éghajlatváltozási témákat is lefedi. Jó oka van ennek, ugyanis Köztinger asszony nem lehet ma itt velünk, így szokásos módon fogunk eljárni, az elnökség ismerteti a tanács munkaprogramját, utána pedig eszmecsere következik sok kulcskérdésben. Mielőtt megadnám önnek a szót, miniszter asszony, szeretnék beszélni valamiről, ami az Elmi Szakbizottság szívügye, az egészségi, egészségügyi program. A bizottság azt javasolta, hogy az egészségügyi programot az e SF Plus-ba vegyük be. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt hiba volna megtenni, mert az alapok és programok célkitűzései munka, ügy és szociális ügy területén eltérnek a környezetvédelmi program, az egészségügyi programoktól. Az e SF+ Plus bebizonyította, hogy értékes lehet, az egészségügyi program pedig, amely rendkívül értékes, nem fog láthatóságot kapni, nem tudunk rá összpontosítani, ha elvész egy nála 20 nagyobb programban. Ezért javasolnánk, hogy az pluszból vegyük ki az egészségügyi programot, legyen külön program. Az elnökséget kérjük arra, hogy ezen fontos témában vállaljon, foglaljon állást és minden további nélkül meg is adom ennek a szót, Mr. asszony. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt alelnök úr, igen, tisztelt koordinátorok, tisztelt képviselő urak és asszonyok, hölgyeim és uraim, és tolmácsoknak is, tolmácsokat is üdvözlöm, köszönöm a tolmácsást előre is. Nagyon köszönöm, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy az osztrák tanácsi elnökség prioritásait ismertessük, a közegészségügy, gyógyszerek, gyógyszer, gyógyászati termékek, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem és éghajlatváltozás területén. Széles palettát ölel fel, széles skálát ölel fel ez a dosszié. Az én portfólióm mellett két másik kollégám programját is, mint ahogy elnök azt említette, Köztinger miniszterasszony programját, ugyanis július 8-án kisfia született, anya és gyermeke jól vannak, viszont pontosan ezért fogom én képviselem nagy örömmel őt. Emellett pedig József Mózer minisztert is képviselem, a tiszta és energiahatékony képjárművek témájában. Az elnökség számára a legfontosabb az, hogy nyitott párbeszédet folytassunk önökkel az Európai Parlamenttel, hiszen önök a társjogalkotók. Ilyen értelemben természetesen szélesen válaszolok a kérdésekre a prezentációmat követően. Ami pedig a témák hat illeti, mivel ennyire átfogó témakörrel foglalkozom, elnézésüket kérem, nem, fog, nem biztos, hogy minden kérdést meg tudok válaszolni, a válaszokat azonban később írásban benyújtjuk. Mielőtt ismertetném a tanácselnökségének hangsúlyos pontjait, szeretném megköszönni a bolgár elnökség által elvégzett munkát, és a nekünk nyújtott támogatást is. Ausztria, mint a elnök asszony elmondta, Július elején harmadszor vette át az Európai Unió elnökségét egy nagyon fontos időpontban. Közvetlenül az európai parlamenti választások előtt, melyekre 2019 májusában kerül sor, nagy az elvárás, hogy a jogalkotói javaslatokat előre vigyük és lezárjuk. Társjogalkotóként az Európai Parlament véleménye és támogatása az Európai Egészségügyi Gyógyszerészeti Környezetvédelmi Politika alakításában rendkívül fontosságú. A tanács és a parlament ezért minden, minden eddiginél jobban kell, hogy sikra szálljon a jogalkotói dossziék alapvető aspektusai mellett, hogy közös megoldásokat találjunk. Kétségtelen az, hogy a tanácsi elnökség csak akkor lehet sikeres, ha az Európai Unió egysége az alapja. Ezért elnökségével az osztrák elnökség mivel e, az Európai Unió köz, e, közepén helyezkedik el, hídépítő szerepet kíván betölteni. Ausztria a 2016-ban már Jean-Claude Juncker által az unió állásáról e, tartott beszédében megemlített mottoval dolgozik, egy védő Európa. A cél az Európai Uniót erősíteni, az állampolgárokat közelebb hozni az Unióhoz, és az Unióba vetett bizalmat újra helyreállítani. Ha megengedik, kitérnék a tanácsi elnökség eh, ágazati pont, hangsúlyos pontjaira. Az egyik hangsúlyos pont a versenyképesség megőrzése a digitalizáció bevonásával. Ezt a szempontot az egészségügyi miniszterek Szeptember 10-11-én megtartandó informális találkozóján fogjuk közelebb megtárgyalni. Alapvető komponensei ennek azok az ambíciók, amelyeket Észtországgal fogalmaztunk meg a digitális társadalomról a tanácsi következtetésekben, továbbá, amit az Európai Bizottság mondott közleményében a digitális, az egészségügyi ellátások digitális alakításáról. Az első hangsúlyos pont a digitális egészségügyi infrastruktúrával történő beruházások témája, továbbá a közpénzek használata uniós szinten az egészségügy területén. A másik hangsúlyos pont a, az informális miniszter tanácsülésen a jogszabályokkal, jogalkotással, ellátási politikával kapcsolatos kihívások a gyógyszerek engedélyezések vonatkozásában. A Guido Rázival fognak a miniszterek beszélni az EMA igazgatójával. A jogalkotói területen következő dossziékra összpontosítunk. Az egészségügyi technológiák értékeléséről szóló rendet tervezett, pozitívan állunk ez az anyaghoz. Intenzíven fogunk tárgyalni ezekről a tanács előkészítő formációiban. A cél az, hogy egy részleges általános megközelítést érjünk el. Ehhez mostanáig 8 tanácsi munkacsoporti ülést terveztünk be, a már beazonosított problémás kérdéseket, melyeket a tagállamok jeleztek napirendre tesszük, és a javaslat alapján megpróbálunk egy új szövegjavaslatot kidolgozni a tagállamokkal egyeztetve. Ilyen értelemben a tagállamokat a múlt héten arra kértük, hogy konkrét szövegjavaslatokat nyújtsanak be, annak érdekében, hogy megfelelő módon figyelembe vehessük a parlament ambícióit is ezen a téren. Továbbá az oltások kérdésével is foglalkozni fogunk a tanácsülésen. A bizottság előterjesztett ajánlásokat az oltással megelőzhető betegségek területén megerősített együttműködés témájában, és mi a hivatalos tanácsülésen szeretnénk erre vonatkozóan anyagokat elfogadni. Emellett foglalkozni fogunk az élelmiszer jog alapjainak, alapjairól szóló rendet megújításával, intenzíven folytatjuk a tárgyalásokat annak érdekében, hogyha lehetséges novemberben a parlamenttel megkapjuk a tárgyalási mandátumot. A bolgár elnökség alatt elindított háromoldalú egyeztetések a szeszes italokról szóló rendetről folytatódnak, és ha lehetséges, le is zárjuk ezeket az ivóvízről szóló irányelv tárgyalásait a tanácson belül a környezetvédelmi munkacsoport folytatja. Az ivóvíz jó minősége, biztosítani kell, és azt is, hogy az állampolgárok bízzanak ebben a minőségben. A felszíni vizek, valamint a talajvíz is megfelelő hangsúlyt kell, hogy kapjon, a különböző struktúrákban. Az osztrák elnökség folytatja a tárgyalásokat. Az osztrák elnökség ideje alatt kerül megszervezésre a, az a nyolcadik konferencia, amelyet a szerződő felek a Dohány keret irányával kapcsolatban megszerveznek. A cél az, hogy erőteljes, egységes unióként lépjünk fel Genfben. November 22-23-án lesz egy szakmai konferenciánk az élelmiszer láncról. Ha megengedik, akkor köszönetet mondok nem csak a bolgár elnökségnek, hanem az Európai Parlamentnek is. Az Európai Parlament állásfoglalást alkotott meg a transzsírok témájában. Ez a tervezésünk szempontjából számunkra alapkő. Az ország elnökség következő témája a több éves pénzügyi keret. Az elkövetkező hónapokban zajlanak a tárgyalások ágazati dokumentumok mentén. A tanácsban zajlik ez. Ami a szociális ügyeket és az egészségügyet illeti, az egészségügyi program, az uniós egészségügyi program az ESF pluszban kap helyet. Én pozitívan állok ehhez, hiszen ezzel erősítjük az európai szociális pillér, jogok pillérét. A Health in All Policies fog, elképzelést kell szem előtt tartanunk az egészségügyben. Az egészségügyi szempontok az ESF Plus mellett sok másik ágazati dokumentumban is megjelenik a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Az egészségügy területén a hagyományos egészségügyi politika, a fenntartható költségvetések, valamint a gazdaságpolitika, fenntarthatóság, fenntarthatóság, foglalkoztatás mind együtt fontosak. Meg vagyok győződve arról, hol az, az egységes Európa csak az erőteljes, látható egészségügyi politikával képzelhető el. Remélhetőleg számíthatok itt is az önök támogatására. És akkor most nézzük a második részt, a környezetvédelmi programot. Nagy, nagy örömmel mutatom be a környezetprogramot, a környezetvédelmi programját az Európai Unió tanácsának, hiszen a környezetvédelmi standardok manapság uniós szinten világszínvonalúak, és ez jó is így. Ennek két oka van. Egyfelől az egészség, az életminőség védelme a polgáraink körében, valamint a természet védelme is eh, fontos, és ehhez kellenek a megfelelő környezetvédelmi standardok, másfelől pedig ugyanakkor ez az innovációt is ösztönzi a zöld munkahelyeket és a fenntartható fejlődést és növekedést. A TRIO program keretén belül szeretnénk folytatni Bulgária sikeres munkáját, és új dossziékat is megnyitnánk. A klímavédelem és a körkörös gazdaság, ezek az osztrák tanácsi elnökség előtt ugyanúgy, ahogy a múltban is prioritást fognak élvezni. E, és felérendelt cél e, e tekintetben is a 20-30-as menetrendnek a fenntartható politikájának a megvalósítása. Klímavédelem tekintetében 2015-ben a Párizsi Egyezmény elfogadása mindenképpen környezetvédelmi mérföldkövet jelentett, és a következő hat hónapban a végrehajtási fázist is most már mindenkinek intenzívebben kell e, alakítania, és az osztrák elnökség szeretné, hogyha hatékonyan részt venni az Európai Unió, valamint a tagállamok is a nemzetközi klíma tárgyalásokban. Az osztrák elnökség ezért októberben a tanácsi következtetéseket fog elfogadni a decemberi eh, COP24 ülése Katowice-ben. Közös célja az Európai Uniónak az, hogy a COP24 egy stabil szabályozást hozzon létre a jövőbeli klímairányítással kapcsolatban. Katowice-ben valóban jó eredményre van szükségünk, egyfelől fontos, hogy ez valóban ambiciózus legyen, másodszorban minden részes fél számára elfogadható legyen, harmadrészt pedig a különböző nemzeti keretfeltételeket is tekintetbe kell vennie ennek az eredménynek. Az Európai Parlamentnek ebben nagyon fontos szerepe van, fontos, hogy támogassa a klíma célok elérését nemzetközi szinten. Az osztrák elnökség a katovicei COP24 eh, előkészítése során eh, szoros párbeszédet fog folytatni az Európai parlamente, és az osztrák elnökségnek eh, valóban fontos az, hogy a az egészséges mobilitási és közlekedési rendszereket támogassuk, amelyek alacsony széndiokszid kibocsátással járnak. Közös célunk az kell, hogy legyen, hogy a befektetéseket, innovációkat a tiszta és üzemanyag hatékony technológiákba fokozzuk Európa szerte, és az informális környezetvédelmi és közlekedési tanácson, amelyre szülővárosomban, Grácsban kerül sor október 29 és 30-án. Pontosan ezzel a fontos témával fogunk foglalkozni. Aztán a bizottsági javaslat a személygépjárművek és könnyű kibocsátás kibocsátási standardjaira vonatkozóan mindenképpen prioritást fognak élvezni. Itt fontos, hogy nagyon eltérőek a vélemények mi azonban e dosszié tekintetében minél hamarabb előrelépést szeretnénk, és megegyezést szeretnénk elérni. Nagyon optimisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy október 9-én a Környezetvédelmi Tanácson már egy általános iránymutatást el tudunk majd fogadni, és akkor ez után gyorsan megkezdjük a három oldalú egyeztetés az Európai Parlamenttel, szeretnénk már év végén eh, megegyezésre jutni. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament számára is rendkívüli prioritásra bír ez a, disz, ez a dosszié. Szeretnék um, az Európai Parlamentnek, különösen a Környezetvédelmi Szakbizottságnak, illetve az előadónak, Miriam Dalinak az eddig elvégzett munkáért uh, köszönetet mondani. Jelenleg a nehéz gépjárművek kibocsátását uniós szinten nem szabályozzuk, azonban a közúti forgalomból származó kibocsátások egy negyedét adják ezek a gépjárművek, és drámaian növekedni fog ez még 2030-ig, ha nem teszünk semmit a, fontos tehát, hogy intézkedéseket hozzunk ezen a területen, és ezzel segítenénk az uniós klíma célok elérését és a Párizsi Egyezmény végrehajtását. Szeretnénk éppen ezért itt is minél hamarabb előrelépést elérni. Az osztrák elnökség az Európai Parlament munkáját is nagy érdeklődéssel követi ezen a téren. A TRIO program eh, jegyében az osztrák elnökség a körkörös gazdasággal és ezen belül is a műanyagokkal szeretnék kiemelten foglalkozni. Aztra évek óta a műanyag és a mikroműanyagok területén aktív és ambíciózus uniós műanyag stratégiát szeretne támogatni. Fokozottan szeretne szerepet vállalni az osztrák elnökség, a vizek és tengerek műanyaggal történő szennyezése ellen és az irányelvjavaslat arra vonatkozóan, hogy a különböző műanyag termékek milyen hatással vannak a környezetre, ez az irányelv tervezett számukra szintén prioritással bír következő kérdések merülnek itt fel. Egyrészt, hogy hogyan lehetne az egyszerhasználatos, gyorsan eldobott műanyag termékek eh, előállítását és használatát valahogy eh, sikeresen csökkenteni. Hogyan érjük el azt, hogy a környezetet és a tengereket a műanyag szemét ne eh, károsítsa. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy az erőforrásainkat jobban kihasználjuk, és a ökológiai innovációkat hogyan tudnánk még inkább ösztönözni. Az egyszerhasználatos műanyaggal kapcsolatos javaslat megvitatása már megkezdődött az előkészítő munkacsoportokban a tanácson belül, és az Európai Parlament előadó Frederik Rész is nagyszerű munkát végzett itt már, és már készen is állunk arra, hogy párbeszédet folytassunk az Európai Parlamenttel. Mi azt ambicionáljuk, hogy érdemi előrelépést érjünk el e fontos dosszé tekintetében az év végéig. És akkor még egy fontos téma a környezetvédelme, illetve az egészségvédelme, a popok, a tartósan a környezetben fennálló szerves anyagok elől. Ezek a vegyszerek nagyon hosszú élettartamúak és rendkívül mérgezőek, ezért nagy veszélyt jelentenek az emberi egészségre, valamint a környezetre is. Szóval osztrák éppen ezért üdvözli a légóta várt javaslatot a POP rendelet felülvizsgálatára. Az eldolgozás ennek a rendeletnek már csak azért is nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Stokholmi Egyezmény követelményének eleget tudjon tenni az EU. Ezért az osztrák elnökség minél hamarabb szeretne tárgyásokat kezdeményezni az Európai Európai Parlamenttel e kérdésben. Egy dosszi tekintetében az a célunk, hogy év végéig első olvasatban e, megállapodásra jussunk. Aztán 2018 második felében a biodiverzitással és a természetvédelme kapcsolatban is rendkívül sok e, tevékenységre kerül sor, vagy eseményre. Az osztrák elnökség pedig mindent megtesz azért, hogy hatékonyan részt vegyen az Európai Unió, illetve a tagállamok is ezeken a, nemzetközi találkozókon. Számos ilyen találkozó lesz a biodiverzitás és a természetvédelem területén. Októberben pedig az ország elnökség tanácsa következtetéseket fog elfogadni a jövőbeli globális biodiverzitás politika tekintetében 2020 utánra vonatkozna ez az iránymutatás. Eh, ezzel pedig stabil mandátumot eh, alakítunk ki a biológiai sokszínűségére vonatkozó eh, egyezmény COP14-es találkozójára, illetve az ezzel kapcsolatos két jegyzőkönyvvel kapcsolatos találkozókra. Az osztrák elnökség akivel üdvözli a LIFE program átalakítását 2020 után. Ez az egyetlen olyan uniós támogatási program, amely kizárólag környezetvédelmi, klíma és természetvédelmi célokat támogat még hozzá valóban pénzügyi forrásokat is szán ezeknek a támogatására. 2020 után azonban az aktuális támogatási periódusnak véget ér, és itt a félidős értékelésből levontuk a következtetéseket, és szeretnénk a jövőbeli live programot még hatékonyabbá és eredményesebbé tenni. Éppen ez a célunk, hogy a következő hat minél hamarabb, minél nagyobb előrelépéseket érjünk el. Nyilvánvalóan ez szorosan összefügg a többéves pénzügyi keretek kapcsolatos tárgyalásokkal, amely a pénzügyi elemeit a live program programnak meg fogja szabni. Az osztrák elnökség egy további dosszéval is fog foglalkozni, amelyet nemrégiben a bizottság fogadott el, ez pedig a jelentéstételi kötelezettségek vonatkozó javaslat a egyes környezetvédelmi irányelvek tekintetében. Ez a rendelet az administratív terheket csökkenteni fogja, ez egy win-win helyzet, mindenki csak nyerni fog ezzel és az kell, hogy legyen a céljunk, hogy a dosszi tekintetében a következő hónapokban minél hamarabb előrelépést érünk el. Az Európai Parlament tisztelt képviselő láthatják, hogy nagyon is ambiciózus munkaprogram áll előttünk, de meggyőződésem, hogy célirányos munkával és megfelelő párbeszéddel, szoros együttműködéssel jelentős sikereket tudunk majd elérni, méghozzá az egészség, a környezet és a polgárok jólétének és védelmének érdekében. Tisztelt szakbizottsági elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és nagy örömemre szolgál, hogy meghallgassam most a kérdéseiket, az önök javaslatait halljam, és legjobb tudásom szerint, illetve a minisztertársaim képviseletével meg is fogom válaszolni ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen, miniszter asszony. És akkor most hát megállapítom, hogy nagyon tudatában van a feladatának, és nagyon szakértő módon is áll hozzá. Általában a koordinátorok szokták az első körét föltenni a kérdésnek. Két-két percet tudok adni minden kollégának, Peter Lízének elsősorban. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a tanács elnökségét. Egy egészségügyi és egy környezeti témát szeretnék felvetni. Az első a fő területéhez, az egészséghez kapcsolódik. Azt látjuk, hogy szinte minden héten Európában emberek halnak meg, mert a gyógyszerekkel szembeni ellenállás egyre elterjedtebb. Hoztunk már ilyen ügyben jogszabályt az antibiotikum rezisztencia küzdése érdekében. karinka, már kolléganővel újabb jogalkotási javaslatot kérünk, kezdeményezünk, hogy új antibiotikumok fejlesztésén gondolkodjanak, és ezt támogassuk, mert a régiek egyre kevésbé hatékonyak, és nincs igazán ösztönző újak fejlesztésére. A bizottság mond mindenfélét, de ez nem elég, amit ők ígérnek, tehet-e valamit, és akar-e tenni valamit az osztrák elnökség annak érdekében, hogy jog, jogalkotás történjen. Vagy maradunk ott, ahol eddig, hogy nincs új jogalkotás. Ön beszélt a párizsi klímacélokról, a tagállamok vitatkoznak erről. A holland miniszterelnök nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a 40%-nál többet is lehetne vállalni. Ugye Köstinger kolléga, akinek gratulálok, hogy most fia született, közösen mi a megújuló energiaforrások erőteljes támogatást szeretnénk, támogatását szeretnénk kérni, de sajnos ennek vannak ellenzői is. Mit tehet az osztrák ellen, ellenapség annak érdekében, hogy ezekről ne csak beszéljünk, hanem meggyőzve azokat az államokat, amelyek még vonakodnak, történjen jogalkotás területen. Köszönöm. Dália asszony kap szót, tessék. Köszönöm szépen. Az osztrák elnökség nagyon fontos pillanatban vette át a stafétát. Ez lesz az utolsó teljes idejét kitöltő elnökség a nagy választások előtt, és olyan dosszék, eh, dosszék soráról beszélt a képviselő asszony is, amelyeket le kéne zárni még ebben az időszakban. Környezeti értelemben is igaz ez, Számos befejezetlen dossziénk van, nem lesz könnyű ezeket tető alá hozni. Ön a széndiokszid kibocsátásokkal kapcsolatos jogalkotást is említette. Köszönöm az elnökségnek, hogy belevág ebbe a fába. De beszéljünk az egészségről is, ugye egészségügyi miniszter is. Ha jól értettem, az elnökség a bolgár elnökség eredményeire szeretne építeni, és ezt folytatni, amit a bolgár elnökség csinált. Lehetnénk -e ennél akár ambiciózusabbik is, és az eddig elérteken túlmutató célokat nem kívánnak-e esetleg kitűzni? Örülnénk ennek. Bizonyos betegségek megelőzése jobb ö, oltás együttműködéssel, hatékonyabban megakadályozható lenne, lehetne itt javítani az együttműködést. Mennyiben elkötelezett ön és az elnökség, tehát amellett, hogy például az HTA jogalkotás vonatkozásában a korábbi félreértéseket meghaladjuk, és a dohány tartalmú termékek betiltás területén előrelépünk. Elvileg ennek már májusban meg kellett volna valósulnia, de pont az osztrák elnökség gátolta ennek a szabálynak az elfogadását. Úgyhogy jó lenne, hogy ha az osztrák elnökség legalábbis nem hozna olyan döntéseket, amelyeket a polgárok érdekével szemben a dohányipar képviselői fognak majd dicsérni. Köszönjük Darina asszonynak, Piakas úr szót. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony és miniszter asszony ezt a részletes bemutatását az osztrák elnökség prioritásainak. Ha jól számoltam, legalább tíz egészségügyi területhez sorolható prioritásuk van. Ez nem kevés, és köztük ott van a vakcináció, a megelőzés, az oltás sok ügye, és az, hogy több együttműködés legyen Nos, ezzel teljesen egyetértek. Mert számos olyan, ugyanakkor azt is látjuk, hogy az oltások ellenében is mozgalmak alakultak már, mert nem elég hatékonynak, szakszerűnek tartják őket sokan. Itt közelíteni kéne az álláspontokat. Ugyanúgy, mint ahogy abban az ügyben is, ahol a tagállamok nem tudnak megjegyezni, mint például az orvosi műszerek, eszközök ki vagy betétele az irányelv hatája alá. És nagyon nem mindegy, hogy az HTA, ez egy kötelező szabály lesz a tagállamokban, vagy egy rugalmasabb megoldás érvényesül majd. Ezt még sokan vitatják, az HTA, ha az történik, amit a betegek akarnak, akkor óriási terhet róhat egyes tagállamok költségvetéseire, ami a gyógyszerészeti termékeket és köztük az antibiotikumokat illeti, Úgy érzem, hogy az elnökségnek kellene ebben az ügyben lépni. Óriási várakozás veszi körül ezt a témát. Köszönjük, Pieka úr. Az áldétől senki nem akar megszólalni? Akkor Oknasszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Miniszterasszony, egy, egy fontos egészségügyi kérdést szeretnék felvetni. Két évvel ezelőtt a bizottság a műtrágyák felülvizsgálatát jelentette be, és új kadmium határértékeket. Az utóbbi 30 év során sokat fejlődött az EU jogalkotás, a kadmiumot most már szinte minden termékből kitiltottuk, és a, a levegőbe kerülő kadmium aránya csökkent is, de egy terület még szabályozatlan, mégpedig, és ez egy fontos terület, a műtrágyákban szereplő kadmium. Ez egy nagyon mérgező elem, vegyületeiben is, és sajnos nagyon sok műtrágya tartalmazza, sőt, az be is beszivárog a kadmium, és akár DNS módosulást okozhat az emberi szervezetben. Sok ember esetében jóval több a kadmium bevitel, mint amennyi egészséges lenne. Különösen agasztó a gyerekek helyzete. Jelenleg már létezik minden technológiai feltétele annak, hogy a kadmiumot kiküszöböljük a műtrágyákból, de amíg ennek nincsen jogi ö, következménye, hogyha valaki ezt nem teszi meg, addig nem fog semmi sem történni. A bizottság 20 mg-onkénti csökkentést javasolt, ezt a parlament támogatta is, de a folyamat úgy tűnik, hogy elakadt, mert a tanács csak a 60 mg-as csökkentést támogatta. Ezzel semmit nem teszünk gyakorlatilag az ügyben, hiszen a piacon kint lévő termékek mindössze 8%-át érinti, és ez a szabály, és ezzel a probléma még fennmarad, ez elfogadhatatlan. Mi az ön hozzáállása, álláspontja? Számíthatunk-e az osztrák ellenségre abban, hogy végre hatékonyan elkezdi védeni az emberi egészséget és a környezetet a kadmium szennyezéssel szemben. Jó. Köszönöm szépen. Most ekkor kapszott tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony. Először is szeretettel üdvözlöm Önt. Köszönjük, hogy megkaptuk lehetőség, a lehetőséget, hogy beszéljünk egy kicsit a tanács elnökségének programjáról. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről gyakran említést tettem már itt, és amiről a kollégáim is beszéltek, az AMR-ről van szó. Évente, a besések szerint évente 25 ezeren veszték életüket az AMR miatt. A WHO évente 10 millió halálesetet becsül néhány évtized múlva. Szörnyű, olyan számokról beszélünk itt, mint az első világháború vesztesége, de évente. Az AMR lehet az egyik leg, az egyik legfontosabb, legjelentősebb halál, elhalálozási ok. Az antibiotikumokat Észak-Amerikában és Európában nagy mennyiségekben használnak. Akár felelősség nélküli, teljesen felelőtlen használatról beszélünk. És az állatok tenyésztése területén is láthatjuk, hogy nagyon gyakran alkalmazzák. Ez nem jó állattartás és nem megfelelő állatvédelem. Mindezt nem téveszthetjük szem elől, nem ignorálhatjuk. Ezért szeretnénk tudni, hogy az osztrák elnökség dolgozik-e majd azon, hogy nagyobb legyen az állatvédelem, és jobb legyen az állat jólét is, hogy csökkentsük az antibiotikumok használatát az állattenyésztésben. Így a fogyasztóvédelmet, az élelmiszerbiztonságot és a közegészségügyet is javíthatjuk az állatok, a hazonállatok egészsége az emberek és az állatok előnyére is válik. Köszönöm szépen. Pedocsini úr a következő. Köszönöm szépen, köszönjük szépen elnökasszonynak, hogy ellátogatott hozzánk. Szolidáris szeretnék lenni azzal kapcsolatban, ami elhangolt, elhangzott az euroszkepticizmus témájában. Újra és újra szemünkre hányják ezt, holott néha jóval Európa barátabb vagyunk. És akkor most nézzünk néhány kérdést. Említette a megerősített együttműködést, az oltás területén. A stratégiával egyetértünk, a cél az kell, hogy legyen, hogy nagyobb legyen az oltottsági szint. Van politikai megoldás erre. Egyrészt ott vannak a kötelező oltási programok, másrészt pedig aktív ajánlásokat lehet megfogalmazni. Az LCDC adatai alapján 18 tagállamban nem kötelező az oltás, néhány országban pedig csak néhány oltás közeled, kötelező. Olaszországban intézkedéseket írtunk el a közelmúltban a kötelező oltásra. Megkérdezném, hogy az osztrák elnökségnek mi a célja? Az aktív oltatásra, vakcinációra helyezik a hangsúlyt? A kötelező oltásokra? Ha mindkettő marad, akkor nincs értelme a megerősített együttműködésnek ezen a területen. Köszönöm. Godin asszony. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue. Köszönöm szépen. Mielőtt kérdéseket tennék fel, a kinevezéséhez szeretnék gratulálni. Nagyon örülünk annak, hogy itt van nálunk az ENVI szakbizottságban, az osztrák elnökség nevében. Két kérdésem lenne. 2015 óta az állatok klónozásával kapcsolatos tárgyalások nem haladnak előre, akkor blokkolták, főleg a nyomon követhetőség miatt, hol ez nagyon fontos. Az Európai Unió számára viszont ez kihívás, mert a helyzetet monitorozni kell, gondoljunk csak a harmadik országból érkező importokra. Valamit tenni kell annak érdekében, hogy az Európai Unióban világos legyen az erre vonatkozó politika. Szeretném tudni, hogy az elnökségük alatt ez prioritás lesz. Másrészt pedig ott van a Hát HTA a 8, illetve a 22. cikke konkrétan szubszidiaritást érintő kérdésekről van szó. A tagállamok szerepe csökken a monitorozás ellenőrzés tekintetében. Szeretném tudni a véleményét, és erről is köszönöm, hogy megválaszolja a kérdéseimet, minden jött az elnökségéhez. Okay, thank you very much, colleagues. Rendben van, köszönöm szépen, kedves kollégák. Akkor ezzel lezárul az első kör, és megadom a szót miniszterasszonynak, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Igen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, kedves képviselők, köszönöm szépen a kérdéseket, remélhetőleg nem felejtek el egyetlen egy kérdést sem megválaszolni, megpróbálok minden tőlem telhetőt megtenni. Elnök asszony az elején feltett egy kérdést, szeretnék erre válaszolni az egészségügy és az ESF plusz egymáshoz való viszonyáról. Az ESF plusszal kapcsolatos tárgyalások összetettek, hiszen az ESF több programból áll, többek között az egészségügyi programból is. Az, hogy esetleg az ESF-től külön tárgyaljuk ezt a kérdést, nem előlegezhetem meg a tanácson belüli döntést, de azt mondom, hogy az egészségügyi program és egyéb programok közötti átfedéseket mindenképpen egy kontextusban, egy keretben kell megtárgyalnunk. Tehát az, hogy külön programként tárgyaljuk meg, nem célra vezető, de a szakértők az egészségügyi kérdéseket külön megbeszélhetik, tehát őket ebbe bevonjuk. Líze úrnak és Ekónak válaszolok. Az AMR antimikrobiális rezisztencia, globális veszélyről van szó, és az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács is elismerte ezt. Örülünk, hogy az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatban a rendeletre vonatkozóan milyen egyességet sikerült elérni az elszámolás tekintetében vannak bizonyos kritikus antibiotikumok, amelyeket csak humán területen lehet majd használni. Üdvözöljük a 2017-ben a bizottság által elfogadott cselekvési tervet az AMR elleni küzdelemre vonatkozóan, és nagy örömmel mondhatjuk ezt, hogy október 16-án lesz egy európai szimpóziumunk az antibiotikumok használatára vonatkozóan. Lesz egy másik kérdés, Lize úr kérdését megválaszolom, bár nincs itt, cselekvési terv, a bizottság cselekvési terve vajon célra vezető lenne egy jogalkotói javaslatot előterjeszteni a témában. Ezt most vizsgáljuk. Kádenbach asszonynak és az Európai Parlamentnek köszönjük szépen a jelentést. Továbbá Dali asszony és Petucini úr is kérdeztek, remélem a neveket jól ejtettem ki, mondja miniszterasszony. A kérdés az, hogy a tanács az Európai Parlament által képviselt nézeteket kép, támogatni tudja-e. Tudjuk, hogy az Európai Parlament a, osztja a tanács sok pont, tanács véleményét sok pontban, de továbbra is kikérjük majd a parlament kérdését. Dália kérdezett arról, hogy a tanácsnak melyek a szándékai, a tanácson belül lesz-e konstruktív vita, megcélozunk egy konstruktív vitát, vajon vannak-e aggályok, lesznek-e tartalmi nézeteltérések, a bevált gyakorlatokról szeretnénk egymással beszélni. Védőoltások az egyik legfontosabb és leghatékonyabb megelőzési módszert jelentik a humán gyógyászatban. Deli asszony kérdezett a nem dohányosokkal kapcsolatos szakpolitikáról. Köszönöm. Ez tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, de válaszolok a kérdésre. Ausztria a nemzetközi és a tagállami kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tesz, így nem látjuk az agályokat, az Európai Unió viszont egységesen kell, hogy felszóljon nemzetközi szinten. Pilka úr az oltásokról kérdezett. Az Európai Parlament az oltással szembeni vonakodással kapcsolatos állásfoglalását támogatjuk. Az elnökségünk alatt lesznek majd tanácsi ajánlásaink is a területről. Pieka úr kérdezett mást is. A 8. cikkel kapcsolatos rendeletjavaslat, valamint a tanácson belüli technikai szintű tárgyalások hogyan vihetőek hatékonyan előre, és a tagállamok agályai hogyan kezelhetőek hatékony módon, hogy fogunk eljárni, hogy a rendelet tervezetet cikről cikre fogjuk átnézni. De hát ezt önök is tudják. Így jelenleg elég értelmetlen lenne megbeszélni a részleteket, Először a tanácsi munkacsoportnak kell tartalmilag megvitatni a problémákat. A tárgyalások egyébként már holnap elkezdődnek. Auken asszonynak a műtrágya témájában a bolgár elnökség a trialógus során jelentős eredményeket ért el. Az osztrák elnökség elhatározta magát amellett, hogy tovább épít ezekre a sikerekre. Ami a kadminium szennyezés értékhatárait illeti, az ezzel kapcsolatos szempont gátolja a konszenzust a parlament és a tanács között. Ezért az elnökség rugalmasságot kér mindkét oldaltól a nyersanyag biztonság tekintetében azért, hogy a tárgyalásokat le lehessen zárni. Ami a klónozást illeti, Godán, Godán asszony megjegyzése, ami a bizottság javaslatát illeti, ismerjük azt, amit elmondott, jelentős előrelépések a dossziét témájában a múltban nem történtek. Az ok az volt, hogy a bizottság által megválasztott jogalap a delegációk számára és a tanács jogi szolgálat számára is nem volt megfelelő. Így az osztrák elnökség ezt a javaslatot nem fogja felkarolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Okay, thank you very much. Now... Köszönjük szépen, most pedig a második kör következik a kérdésekből, ez pedig akkor egészséggel és élelmiszerbiztonsággal fog foglalkozni. Már jelezték, és a kollégák, akik szeretnének szólni, Zommer asszony kapja meg először a szót egy percben. Köszönöm szépen, a miniszter asszonyt én is szívesen üdvözlöm. Élelmiszerekkel kapcsolatos kérdésem lenne, az Európai Bizottság áprilisban kidolgozott az alaprendelet egy javaslatot, már régóta várunk, el évek óta most a parlamenti ciklus végén került ez az asztalra, nagy az időbeli nyomás, és a tanács, a soros elnökség gyakorlatilag most ezt megkapta mondhatni puknak a hátára, ha szabad így fogalmaznom. Ausztria tagállamként is képviselt már egy álláspontot az élelmiszer alaprendelet felülvizsgálatával eldolgozásával kapcsolatban, és érdekelne, hogy az orosz soros elnökség mit gondolnak, sikerre tudja vinni azt, hogy hogy van egy közös tanácsi hogy jön létre legkésőbb novemberben, hogy még lehetőség nyíljon az első olvasatbeli megegyezésre, különben, különben az Európai Parlamenti választások előtt ez a dosszié eh, el fog hullani. Köszönjük szépen, Kabeszon asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönet illeti a miniszterasszonyt is a bevezetőért, ezen kívül pedig üdvözlöm azt is, hogy bejelentették a kompromisszum készségét az egészségügyi technológiák tekintetében. Itt voltak kételyek, bizonytalanságok, a, tudjuk, hogy a tanács sajnos ezek jelen vannak, de mégis a jobb hozzáférés az egészségügyi technológiákhoz mégis csak a polgárok javát szolgál Európa szerte, hiába vannak itt eltérő prioritások, azért mi ezen dolgozunk, hogy közelítsenek az álláspontok, és én örülünk, hogy a tanács is ebbe az irányba akar majd menni. Administratív szempontból pedig, vagy közigazgatási szempontból szeretnék utalni arra, ahogy a parlamentben is zajlik a munka ezzel kapcsolatban, a, a, Eh, itt a nemzeti ügynökségek, a szakvélemények minősége, és így tovább, és így tovább és az értékelési rendszerek harmonizációja uniós szinten megvalósulhat, de a tagállami sajátosságokat is figyelembe kell venni. Mi hiszünk abban, hogy szükséges a harmonizáció, és hogy sikerül is itt eh, közös nevezőre jutni, reméljük a tanács is ebbe az szeretne menni, hogy kötelezővé tegyük-e ezt vagy sem. Hát én úgy gondolom, hogy jó volt a rendszer eddig, azaz, hogy eddig eh, volt lehetőség önkéntes elemekre, és eh, én eddig eh, úgy látom, hogy ez jól működött. Köszönöm szépen. Zomerasszony, ismételten ő kap Renáta? Zomerasszony? Nem, nem. Megint csak itt volt a neve a listámon, de ezek szerint nem szeretne még egy kérdést feltenni. Míg ezt kinyomozzák, addig megadom a szót valaki másnak. Elnézést kérek. Köszönöm szépen. Még egy kérdés akkor az elmiszer alaprendelet kapcsán még egy után követők el, és mit gondol a asszony arról, hogy az Európai Bizottság saját magának felállított szabályait nem tartja be a jobb szabályozásra vonatkozóan, hiszen hatástanulmány nem született, és mondhatni a levegőbe tervezzük itt az eldolgozását ennek az irányelvnek. És a második kérdés, amit tulajdonképpen fel akartam tenni, az a fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről 2014-es irányelv már életben van, de mégse sikerült teljes mértékben végrehajtani. A tagállamok ezt úgy értelmezik ezt, hogy saját élelmiszer címkézési rendszert találnak ki. Hát itt a bizottság ezt így tudomásra veszi, félrenéz, de hát azért ez a belső piacnak nem tesz jót, és jó lenne, hogyha az osztrák elnökség esetleg egy pillantást vetne erre, én ezt nagyon is időszerűnek gondolnám. Köszönöm. Köszönjük. Kádenbach asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm a miniszterasszonyt itt a szakbizottságba. A bevezetőjében elmondta, hogy az unió egységét szeretnék focozni, az egységeseket szeretnék erősíteni, és a bizalmat szeretnék növelni. És amit a cselekvésekből, a tettekből kiavaslattuk az elmúlt hónapokban, az tulajdonképpen ellentmond ennek. Már a kolléganőm is beszélt arról, hogy a dohányzással kapcsolatos szabályozás Ausztriában, amit önök úgy értékelik, hogy az európai elvárásoknak eleget tesz, hát én úgy gondolom, hogy e tekintetben nem fogják jól képviselni az Európai Uniót a 8. Eh, konferencián a dohány jegyzőkönyvvel kapcsolatban, vagy keret egyezménnyel kapcsolatban és hát, hogyha itt megnézem a régi sajtóközleményeket, eh, az INF-nek e alapító tagja, tagja az önök kormányának is, és azt írja az egyik ország sajtó orgánumban, hogy hogy a, tagadják a, a mai legnagyobb kívásokat, és az unokáink hátán politizálnak, és hát itt hogy akarnak 25 másik tagállammal szemben képviselni bármiféle egységeséget, hogyha a kormányukban ilyen különböző álláspontok vannak, ezt a listát bármeddig vezetetnénk, az FIU, illetve önök egész más véleményt képviselnek, és hát nem sok barátra tett szert, akkor, amikor azt mondta, hogy nem, nincs közös, vagy nincs E, saját külön egészségprogram, ezért nem fognak küzdenek, mi ezért küzdünk. Egy egységes Európát szeretnének látható egészségügy, politikát, e, de hát ha pénzügyi, a több éves pénzügyi keretben erre nincs félretéve forrás, akkor ez nem fog működni. Azaz egyik szavával üti a másikat. Köszönjük szépen, Kádenbach asszony. Kérem, hogy tartsák be hozzászólási időket extra időt nem kaphatnak, a szenvedélyes hozzászólók sem. Nekem itt szigorúan oda kell figyelnem az órára. Aukán asszony a következő. Köszönöm szépen. Az én kérdés az átláthatóságra vonatkozom, méghozzá az élelmiszerlenc kockázat elemzésének tekintetében bizottságét nagy előrelépésről beszélt, nagy javulásról, hogy az átláthatóság fokozódott, de valóságban, hogyha pontosan megvizsgáljuk ezt, azt látjuk, látjuk, hogy most itt azáltal, hogy a listát megváltoztatok, hogy mit kell titokban tartani, és mit nem, ezáltal nem nyertünk. Itt, itt csak és a kereskedelmi ipari érdekeket szolgálja ez az új lista, és nem is említi a bizottság a, a közérdeket, amely ezt felülírhatja, ez pedig ez a 1042-esnek, és az Orhuszi Egyezménynek, és a tiprása, és remélem, nagyon remélem, hogy az osztrák elnökség minden tőle tehetőt meg fog tenni azért, hogy ennek véget vesse, hiszen jelenleg ezzel csökken az átláthatóság, és tudom, hogy a sok év, amit ö, a politikában döntöttem, azt mutatta számomra, hogy az átláthatóság mindig is harcot jelent, mindig új és új hatóságok állnak fel, amelyek kevésbé átláthatóan akarnak működni. Nagyon remélem, hogy megvizsgálják ezt a listát, és próbálnak javítani a helyzeten, és a, a közérdeket újra a központba állítják, és nem az ipar érdekei jelveznek majd prioritást. Köszönöm szépen. Köszönjük. Busoly úr kapszat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az egészségprogramért felelek, ez, vagyok illetékesen, hogy az említésre kerül az ESF pluszban nem ke- kell, hogy bekerüljön. De ez egy jó program, hatékonyabbá kell tenni, ami a kutatást, illetve az egészségügyi klaszter több mint egy millióval több pénzt kap majd, de jó lenne tisztázni az is, hogy a missziókat hogyan kívánják a jövőben teljesíteni, mi lesz a tagállamok és a parlament szerepe mindebben. És aztán a hepatitis kérdés itt monitorozási indikátorokat novemberre dolgozzák, és talán jó lenne, hogy az ország elnökség politikai szándékkal állna a végrehajtás mögé. Nagyon fontos, hogy a tagállamok lépjenek hogyha hepatitiszt eh, fel akarjuk számolni a közeljövőben. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most, most pedig utána nasszony kapszul. Tack fru ordförande, eh, och fru... Köszönöm elnök asszony, és miniszterasszonynak is. Köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. Az elnökség programját én elolvastam, és az ön előadását is meghallgattam. Örülök, hogy elmondta, a PAPS ügyben folytatják a munkát, mert ez valóban fontos egészségügyi és környezeti kihívás. Ma már hormon betegségeket is okozhat a dolog, a biocidok vonatkoznak szabályok, de még mindig vannak rések a rendszeren, és tele vagyunk műanyag termékekkel, sőt, most már a háztartási porban is kimutathatóak ilyen anyagok. Úgyhogy horizontális szabályrendszerre van szükség, hogy minden ilyen káros anyag valamennyi kategóriája kiszűrhető legyen. Egyébként a bizottság ezt megígérte nekünk, de azóta, amióta rákérdezünk arra, hogy mi történt, nem kapunk soha rendes választ. Mindig át akarják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 Tack för ordförande. Eh, jag vill här ta möjligheten att eh, ställa frågor om EU:s strategi för Szeretnék egy kérdést feltenni a biogazdaságról szóló uniós stratégiára vonatkozóan. Önök prioritásként szeretnék ezt kezelni. A biogazdaság témájában nagy potenciál rejlik, különös tekintettel erdeinkre hazám, Svédország és az ön hazája, Ausztria között ilyen tekintetben sok a hasonlóság, nagy a hasonlóság. Sok anyag felváltható zöld alapanyagokkal, amelyeket újrahasznosítással nyerhetünk. És vannak más lehetőségek is. De ennek előfeltétele az, hogy ez a fejlesztés ennek a fejlesztésnek meglegyenek az ösztönzői. Milyen fejleményeket lát ezen a területen? Kérdés az is, hogy milyenek a prioritásaik a félidős értékelésre az uniós erdészeti politika szempontjából. És még valami, ami szívügyem, a kártevők elleni stratégiára kérdeznék rá. Ez érinti a mezőgazdaságot is, és az erdészetet is. A meglévő szabályokat hogyan érvényesítetné jobban az Unióban, a tagállamokban? Köszönöm. Demeszmáker úr, tessék. Igen, köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszterasszony. Egy sikeres elnökséget kívánok. Két kérdésem lenne a biodiverzitásról, biológiai sokféleségről. Örülök annak, hogy azt hallom, hogy egy 2020 utáni biodiverzitással kapcsolatos kormányzást támogat, de azért az ambícióink legyenek nagyobbak annál, amit a bizottság képzel el. Nézzük csak a közösségi mezőgazdaságot és a LIFE programot. Az Európai Uniónak az a vágya, hogy a biodiverzitás csökkentést meggátolja. Egyelőre egy válsághelyzetben vagyunk. De szükség van az eszközökre, és megfelelő költségvetésre is. Attól tartok, hogy a bizottság javaslata nem elegendő bevezetőjében asszony azt mondta, hogy hatékonyabb, hatásosabb live programot kell megvalósítanunk. Ezért reménykedem abban, hogy szövetségesünk, hogy a célokat erősítsük. Ami a körkörös gazdaságot illeti, az nemi szakbizottság ezt ma hagyta jóvá. Az egyszer használatos műanyag prioritásuk, örültem, hogy ezt hallottam, de mondott valami furcsát is. Azt mondta, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy ne kerüljön forgalomba még több egyszer használatos műanyag. Furcsa az, hogy egy olyan anyag, amelyet egyszer a használatos célra alkotnak meg, kikerül a környezetbe. A parlament jóval ambiciózusabb, azt mondjuk, hogy legyen kevesebb az ilyesfajta műanyag és a mikroműanyag is. Remélem, hogy szövetségesünk lesz majd. Köszönöm szépen Démes Máker úrnak. Paulucci úr, ön az utolsó az én listámon. Köszönöm szépen, miniszterasszony, hogy elfáradt hozzánk. Az elkövetkező hónapokban biztos, hogy lesz még alkalmunk részletesen beszélnünk a témáról. Az egyszerhasználatos műanyagról szóló vélemény árnyék előadója vagyok. Remélem, hogy az irányába sikerül még a mandátum vége előtt jóvá hagynunk. Már utaltak arra, hogy prioritást szentelnek majd ennek a dossziénak, és hogy még az év vége előtt megcéloznak bizonyos eredményeket. Szeretném tudni a következőket. Úgy gondolja, hogy az elnökségüknek sikerül majd egy közös álláspontot kikovácsolni a tanácsban, és ha igen, akkor mikor? Mi azt szeretnénk, hogy már novemberben elinduljon a három oldalú egyeztetés. Második kérdés, melyek a legpozitívabb szempontok, és az önvéleménye szerint a bizottság javaslatán módosítanunk kell? Köszönöm. Köszönöm szépen, tökéletes. Van-e még további kérdés, vagy lezárhatom a listát? Nem, akkor tessék, asszony. Kádem asszony, egy percben. Igen, igen, szeretnék baráti hangon felszólalni. Említette, hogy az új géntechnikák címkézésével kapcsolatban támogatja a munkánkat. Kérdezném, hogy Ausztria az elkövetkező hat hónapban milyen hozzájárulást nyújt ehhez a munkához, a címkézéshez konkrétan. Nagyszerű, köszönöm szépen. Ha nincs további felszóló, akkor asszony, kérem szépen. Elnök asszony, igen tisztelt Luja képviselő, az ivóvíz irányábról kérdezett, köszönöm szépen a kérdést. Én személy szerint nagyon fontosnak tartom ezt a témát. Az osztrák elnökség a tanácson belül a jogalkotói javaslata kapcsolatban előre viszi a tárgyalásokat, az elmúlt hetek, hónapok munkáját, valamint a június 25-i eh, döntéseket veszük alapul. A lényeg az, hogy az ivóvíz tiszta legyen, és hogy védjük eh, a szennyeződéstől. Kutaland képviselő kérdezett a biogazdaságról. Uniós szinten zajlik munka, milyen ösztönzőket hozhatunk létre? Az er, lehet. Az erdészettel kapcsolatban, ha jól tudom, nem ez, hanem egy másik szakbizottság az illetékes. Demes Máker úrnak az év második felében egy sor rendezvényünk lesz a biológiai sokféleségről és a természetvédelemről, az osztrák elnökség pedig az unió hatékony részvételét és a tagállamok hatékony részvételét szeretné biztosítani ezen a nemzetközi találkozón. A COP14-en, a COP14-en a biológiai sokféleséget képviseljük, és Szeretnénk jó eredményeket elérni a jegyzőkönyvek tekintetében. Októberben pedig tanácsi következtetéseket szeretnénk elfogadni azért, hogy erőteljes legyen az Európai Unió és a tagállamainak álláspontja többek között azért, hogy előkészítsük a 2020 utáni biodiverzitási keretet. A LIFE programról kérdeztek, a tanács elkezdte az új javaslat technikai vizsgálatát, és a félidős értékelés felismerései alapján fogunk a következő időszakra hatékony pénzügyi eszközről dönteni, azért, hogy különböző energiaprojekteket és eh, környezetvédelmi projekteket lehessen megvalósítani. Mi megpróbálunk mindent tőlünk telhetőt megtenni, hogy vizsgáljuk a rendeletet. Itt az új több éves pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalások is relevánsak, hiszen ezek kihatással lesznek arra, hogy a LIFE program végül milyen költségvetési eszközöket kap. További kérdés, egyszer használatos műanyag, az osztrák elnökség üdvözli az irányelvtervezetet, bizonyos műanyag termékek csökkentésével kapcsolatban a halászati eszközökre szeretnénk összpontosítani. Nagyon fontos eszköz, intézkedésekről van itt szó, a tenger szennyezése szempontjából és a kökös gazdaság szempontjából is. Az egyik prioritásunk az lesz, hogy gyorsan előrelépjünk, és készen állunk arra, hogy az Európai Parlamenttel különböző lehetőségeket megvizsgáljunk, annak érdekében, hogy az év végéig a lehető legjobb eredményt érjük el. Ami pedig a műanyag kategóriákat illeti, hogy melyek esetében javasoljuk a teljes tiltást, a tanács a bizottsággal gondosan megvizsgálja az anyagot, és a költség hatékonysági ellenzést is figyelembe fogjuk venni. Bácsi képviselőnek mondom, hogy a műanyag témájában gyors munkát szeretnénk végezni, és reméljük, hogy széles támogatottságot érünk el. Kádemák asszonynak pedig azt mondom, hogy a mezőgazdaság és halászati tanács 2015. júliusában egy eszmecserét bonyolított le. Azóta azonban nem tért vissza erre a témára. Tekintettel arra, hogy a tagállamok többségének milyen agályai vannak, és tekintettel arra, hogy a parlament is elutasította a javaslatot, úgy tűnik, hogy nem lehet folytatni a tárgyalásokat. A javaslat nem teremt jogbiztonságot, a génmódosítás tekintetében. A tanács jogi szolgálata is ezt mondja, és a tagállamok többsége is, az Európai Parlament is, és mindenki elutasítja ezt a javaslatot. A bizottságú új javaslatot nem terjesztett elő, tehát olyba vehetjük, hogy a tárgyalásoknak nincs sikere kilátása. Ausztria nem fog ebben a témában tárgyalásokat folytatni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszterasszony, nagyon sok témával kell megküzdenünk, sok munka van előttünk. Biztosíthatom arról, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk Önöket az év végéig. Hiszem azt, hogy meggyőzhetjük Önt arról, hogy megvizsgálja az elképzeléseinket az egészségügyi programmal kapcsolatban, hogy mégiscsak az külön program legyen az MFF-en belül, hogy kapjon egy nagy fokú átláthatóságot. A szociális ügyekért felelős és egészségügyekért felelős miniszterként sok munkát végez, nehéz munkánk lesz meggyőzni önt, megpróbáljuk. Köszönjük, hogy itt volt, köszönöm a kollégáknak a részvételt. Uh, colleagues, we have a joint meeting with Dev at half past Kedves kollégák, fél ötkor a Devével lesz egy közös eszmecserénk a fenntartható fejlesztési célokról.